Köszönöm, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát. A szavazásra a márciusi plenáris ülésen kerül sor. Ez... Most pedig tovább megyünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig Valéan asszony jelentése. Energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekről szól a jelentés, és négy percben Valéan asszonynak a jelentéstevőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök, hogy most ön elnököl. Ötinger biztos úr, kedves kollégák, szeretném megköszönni mindegyik árnyék jelentéstevőnek a nagyon termékeny vitákat, amelynek eredményképpen elkészült a jelentés. A Lisszaboni szerződés az energiapolitika területén több hatáskört ad az Európai Uniónak. Ez egy olyan terület, ahol, ha együttműködnek a tagállamok, biztonságosabb, olcsóbb és hatékonyabb energiát biztosíthatunk az állampolgárok számára. És minimálisan lehet csökkenteni a előre nem látható zavarok, mint amilyen tavaly télen volt a gázzal lehetőségét. Sok mindent nem tudunk megtenni. Azt viszont megtehetjük, hogy az infrastruktúránk képes legyen megfelelni a követelményeknek, és hatékonyabban működjön a piac prioritást ad Európának a kérdésnek. Elfogadtuk tavaly a harmadik energia csomagot, ami versenyképesebb, hatékonyabb energetikai piacot tesz lehetővé. Jelenleg is itt fekszenek a parlament előtt javaslatok, amelynek a célja az, hogy az energetikai infrastruktúrába eszközölt beruházásokról szóló beszámolás még transzparensebbé, átláthatóbbá tegye a piacot. Nagyon jó a lehetőség arra, hogy elfogadjunk egy új eszközt, de a 194-es, a Lisszaboni szerződés új 194-es cikke kell, cikke kell, hogy legyen a jogalap. Ez a rendelet nem csak az információgyűjtését szolgálja, hanem egy átfogó képet tud adni az energetikai infrastruktúrális beruházásokról, ami a politikai döntések alapja a tanács hibás jogalappal fogadta el a rendeletet, és a tagállamnak tovább kell vinni ezt az ügyet az Európai Bíróságig, és biztosítom önöket, ezt meg is fogjuk tenni. Rátérve tartalmi kérdésekre. Baroz úrnak korábban is elmondtam, és meg fogom ismételni, Öttinger biztos úrnak is, Európa eh, fordulóponthoz érkezett. A prioritásunk eh, mi mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy segítsük a cégeket, és pozitív környezetet teremtsünk a verseny képességjavítása érdekében. Határozott politikára van szükség különösen az energia területén. Célunk végül is az, hogy biztonságos, olcsó energia álljon az emberek és a cégek rendelkezésére. Az adatok gyűjtése nem öncél biztosítanunk kell azt, hogy a rendelet nem hoz létre újabb bürokratikus terhet a vállalatok számára, és biztosítani kell az adatok bizalmas kezelését. Én sajnálom, hogy az EPP és az SZD csoport egy olyan módosítást nyújtott be, ami az vállalatok számára a harmadik országbeli projektekkel kapcsolatos adatok szolgáltatását is kötelezővé tenné az extraterritorialitás az energia politikában nincs benne a szerződésben. És először is azt kell bizonyítanunk, hogy jól ismerjük, hogy itt Európában mi történik, még mielőtt a határon túlra tekintenénk. azt hiszem, hogy hibás lenne sok mindent, vagy mindent beleerőltetni ebbe a rendeletbe. Ahhoz, hogy ez a jogszabály hatékony legyen, valós, koherens információra van szükség. El kell kerülni a túl sok bürokráciát, a túl sok titoktartásra vonatkozó rendelkedést Egyensúlyt tudunk teremteni úgy, hogyha egyrészt a bizottság számára lehetővé tesszük, hogy áttekintsék a jövőbeni fejleményeket, a fejlesztéseket, másrészt viszont a lehető legpontosabb képet kell kapniuk az információk révén. Megfelelő és megalapozott politikai döntéseket kell hozni az adatszolgáltatásnak köszönhetően. A bizottság miután összegyűjtötte az adatokat, beruházási terveket készít, és azt mondja a vállalatoknak, hogy ide ruházatok be, ott pedig nem. Ez nem így lesz, de mindenképpen a rövidtávú nem időnként rövidtávú és talán nem nyereséges beruházásokra is szükség van az energiállátás biztosításának garantálása érdekében. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Valéan asszony. Most pedig a biztos urat kérem a válaszadásra. Elnök asszony, tisztelt Valán asszony, tisztelt képviselők! A tavalyi gázválság bemutatta, mennyire fontos az, hogy Európa Európában legyen egy olyan energetikai infrastruktúra, amely nem csak a belső piac működését segíti elő, hanem a szolidaritást is erősíti és lehetővé teszi egy válság esetén a tagállamok között. Ezért fontos a bizottság számára, hogy áttekintést kapjon arról, milyen új beruházásokat terveznek, már építenek meg, vagy hol szerelnek le létesítményeket. Ezért javasoltuk azt, hogy kidolgozzunk, vagy átdolgozzunk egy jogi eszközt, aminek az eredete egy korábbi válságra vezethető vissza, ez az első olajár válság volt. A javaslat célja az, hogy a rendelet hatáját bővítsük, kiterjesszük a CCS-re, a széndiokszid geológiai tárolására és a megújuló energiákra. Az olyan kiterjesztés, mint a távhő és más szénnel kapcsolatos energiahordozók szintén a hatájára tartoznának a terveink szerint. A bizottság által Very good. Remek. Nagyon köszönöm a technikusoknak. Biztos úr, akkor talán folytathatja ott, ahol a technikai hiba miatt félbe kellett szakítania. Felvetődött ez a kérdést, tisztelt képviselők, hogy ki akarja értékelni a bizottság az összegyűjtött adatokat. Kérdezem azokat, akik kapnak tolmácsolást, emeljék fel a kezüket, hogy lássam, hogy működik-e a rendszer. Tehát kik hallják a tolmácsolást? Jó, úgy tűnik, hogy működik a rendszer. Nagyon sajnálom, biztos úr. Kérem, hogy még egyszer fusson neki, és nézzük meg, hogy németről megy a fordítás. Tisztelt képviselők! Felvetődött ez a kérdés, hogy hogyan fogja kiértékelni a bizottság azokat az adatokat, amelyeket a tagállamoktól kap. Hát beszélhetek folyamatosan, megpróbálhatom. Az angol csatorna működik, a német is. Mi a helyzet a franciával? Most úgy tűnik, azt gondoljuk, hogy most működik a rendszer, még egyszer elnézést kérek, biztos úr, próbálja meg még egyszer, és reméljük, hogy most tényleg működik a rendszer. Elnök asszony, felvetődött az a kérdés, hogy hogyan fogja a bizottság kiértékelni azokat az adatokat, amelyeket kap a tagállamoktól. Az elemzésünk elsősorban a várható kereslettel fog foglalkozni. Megnézzük, hogy a várhatóan létesítendő új kapacitások összhangban vannak-e a keresleti prognózisokkal, vagy van eltérés a kettő között. Az a most érvényes rendelettel ellentétben az új rendelet egy párbeszédet vezet be az érintettek között. A bizottság a következőt javasolja ennek érdekében. Először is két évente készüljön egy beszámoló az energia infrastruktúrával kapcsolatos beruházásokról, és ezt két évente kell közzé tenni. Szeretnénk minden piaci szereplő számára az átláthatóságot javítani. Másrészt pedig szeretnénk egy vitát lefolytatni a parlamenttel és a tagállamokkal, és ebből azután levonjuk a megfelelő következtetéseket. Szeretném aláhúzni ez utóbbinak a jelentőségét. Egy dolog ugyanis világos. A rendelet egy eszköz, amivel információkat lehet gyűjteni, annak érdekében, hogy világosá váljon, hol van szükség valamilyen fellépésre. De hogy azután, ezután mi történik konkrétan az energiapolitika területén, azzal továbbiakban kell foglalkoznunk. És most érek rá az önök szívügyére, a Lisszaboni Szerződés 194. cikke, mint jogalap, és ennek az alkalmazása. Ez a cikk valamennyiünk számára, a parlament, a tanács és a bizottság számára lehetőséget és kötelezettséget is jelent egyaránt, hogy az EU energiapolitikáját együttműködve közösen alakítsuk ki az Európai Parlamenttel. Mint energiáit felelős biztos, szeretném biztosítani a tisztelt házat, hogy a jövőben minden tervezett intézkedésbe időben be fogjuk vonni a parlamentet. Az a jogszabály, amiről ma itt folyik a vita, mindösszesen az energia terület területén a beruházásokra vonatkozó információk összegyűjtéséről szól. Ezért a 384-es cikk a bizottság véleménye szerint a jogalap, illetve ennek megfelelő Euratom cikk. Az elsődleges jog alapján és a bíróság döntés jog alapján a másodlagos jog vételével is erre a következtetésre kell, hogy jussunk. Ugyanis az energiapolitikát meghatározó cikknek ezt kell tekintenünk. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek a műszaki problémáért. Most a frakció képviselőjének adom meg a szót. Először is kettő percben Marinescu úr a néppárti frakció nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, megpróbálta elmagyarázni nekünk, hogy miért ne legyen itt döntési eljárás. Én Valéán asszonyal, a jelentés készítőjével értek egyet. Azaz én is azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az együttdöntési eljárás keretében születne meg ez a rendelet. Az energiapiac számára ez egy nagyon fontos eh, eszköz. Az elemzés segítségével a regionális, nemzeti elemzéseket is elősegíthetjük, és kialakíthatjuk vagy konszolidálhatjuk az EU szintjén az energiapolitikát, biztosíthatjuk az egyensúlyt a kereslet és a kínálat eh, között. A bizottság eh, fejtegetése bizonytalan pontokat is tartalmaz, és ezekkel kapcsolatban nyújtottunk be módosító indítványokat. Így például a tagállamok által a bizottságnak megküldendő adatok koherensek kell, hogy legyenek regionális és nemzeti szinten egyaránt, annak érdekében, hogy ne kerüljenek ki érzékeny információk. Meg kell határoznunk, hogy mi ez a specific body, mi ez a konkrét testület, amely több éves beruházási terveket kell, hogy elfogadjon a közösség szintjén. El kell kerülni az adat gyűjtésben a fölösleges duplikációkat, azt, hogy kétszer kelljen adatot szolgáltatni. Egy másik nagyon fontos szempont a harmadik országok energiával kapcsolatos olyan beruházások, amelyek befolyásolják az EU energiapiacát. Kormányzati beruházások harmadik országokban ezeket is monitorozni kell, illetve a tagállami cégek, vállalatok beruházásairól is kelljen jelentést küldeni a bizottságnak, és ennek is keressük meg a megfelelő jogalapját. Köszönöm, Gyerek úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai integráció, az energiabiztonság, a szolidaritás közös fellépést tesznek szükségessé a beruházások területén minden tagállamban. Az energetikai infrastruktúra tágan értelmezett területén elsősorban a hálózatokban. A fontos beruházásokról szóló adatok a nemzeti energiarendszerekre és a transnacionális, a jövőben integráció szempontjából releváns rendszerekre is ki kell, hogy terjedjenek. A versenyképesség a szolgáltatások és a termelés piacán, valamint az üzleti titok nem szabad, hogy csorbát szenvedjenek. A titoktartás ott fontos, ahol katonai jellegű adatokról van szó, csak elengedhetetlen esetben kelljen ilyeneket a jelentésbe bevonni. A különböző északi áramlat vagy a déli áramlat elnevezésű új vezetékek nem szabad, hogy néhány tagállam önző érdekei miatt kimaradjanak a tervezésből bizalomra, szolidaritásra van szükség az együttműködéshez. És az itt javasolt rendelet sajnos csak részben tud megfelelni ezeknek a követelményeknek. Éppen ezért szerintem a prioritások, a tagállamok prioritásaival ki kell ezt egészíteni. Köszönöm szépen. Az ALDE frakció nevében Ek asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság láthatóan nagyon elkötelezett ez ügyben. A bizottság lehetővé teszi majd, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljük, és így módon nőjön a hatékonyság. Ez pedig nagyon fontos az Európai Unióban a növekedés, a munkahelyek teremtése számára is. Fontos, hogy megvalósuljanak a célkitűzéseink. Azt hiszem, hogy nagyon sok kis eh, energiahálózat létezik és gondoskodunk kell a belső piac megfelelő működéséről. Ehhez pedig szükség van arra, hogy a bizottság megfelelő tájékoztatást kapjon az infrastruktúráról és a különböző részpiacokról. Nyilvánvaló valamennyi bürokráciára szükség van ahhoz, hogy szelektáljuk és értelmezzük az információkat. A tagállamok eleget kell, hogy tegyenek a kötelezettségeinknek, ha el akarjuk érni a céljainkat. A belső piac megvalósításához arra van szükség, hogy az adatok átadása során természetesen ne sérüljenek üzleti titkok. Úgy gondolom, hogy ez az előttünk lévő javaslat még mindig túl bürokratikus. A célkitűzések természetesen fontosak, és a Lisszaboni szerződés 194. cikke kell, hogy legyen a jogalap. Azaz az Európai Parlament teljes joggal részt kell, hogy vegyen a jogi szöveg kimunkálásában. Minden más megoldás nagyon szerencsétlen rossz indulás lenne a jövőbeni bizottsággal folytatott jó együttműködés szempontjából. Köszönöm szépen. Zöldek képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, nagyon jó az, hogy most beszélhetünk erről a jogi eszközről, de a parlament kezében lévő legfontosabb eszköz az együttdöntési eljárás. Szeretnénk még több transzparenciát és még nagyobb hatékonyságot ennek az eszköznek a kapcsán nem kell, hogy minden egyes napelemet külön-külön megszámoljanak, de összesített agregált információra van szükség a decentráltan meglévő energiaforrásokról. A demokráciát és az átláthatóságot szoktuk állandóan emlegetni, de itt a bürokráciáról is szólni kell. Nagyon fontos, hogy a bizottság meghallgassa minden érdekeltet, beleértve a szakszervezeteket, a különböző szakmai szövetségeket, melyek szintén hozzá kell, hogy járuljanak az új energetikai rendszerhez. A megújuló energiaforrások finanszírozását is bele kell vonni a tervezésbe. Azt hiszem, hogy ennyiben tudtam összefoglalni a dolog lényegét. Köszönöm szépen, és Tusenovszki következik az FD frakció nevében. Köszönöm. Biztos úr, ez a javaslat az az, hogy az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos beruházásokról adatokat kelljen szolgáltatni a bizottságnak, megkérdőjelezhető. Ugyanis e, e, itt van némi rivalizálás a vállalatok, illetve a közszolgáltatók között részletesen kell még a hatáiról eszmét cserélnünk, és arról, hogy hogyan tud a bizottság eleget tenni a titoktartási kötelezettségnek. Véleményem szerint a bizalmasan kezelendő adatok kérdésével foglalkoznunk kell. Pontos információkra van szükség a hálózatok működéséről, és arról is, hogy ezek hogyan fognak változni a jövőben a bizottságnak látnia kell, hogy bizonyos területeken nem történik elég beruházás, másról túl sok a beruházás. És hogyha lesz elég információ, akkor majd el tudjuk talán kerülni a kellemetlen vitákat a különböző stratégiai hátrányokról és a bizalmas adatkezelésről. Köszönöm Pászka Szanyoné párt nevében. Köszönöm szépen. Az elmúlt három év fejleményei nagyon jól rámutattak arra, hogy az EU-ban az energia biztonság eh, csak vágyálom, és nem valóság. Nem elég versenyképesek a hálózatok, és eh, nincsenek megfelelően összekapcsolva egymással. Az EU nagyon sok tagállamában hirtelen kimaradt a fűtés, eh, és nem volt gáz és nem valósult meg a szolidaritás. A bizottságnak kezdeményezéseket kell tennie, és a kezdeményezés joga is a bizottsági, ezért természetes, hogy a bizottság a tagállamoktól és a magánszektortól is információkat kér. Éppen ezért eh, az erre a rendeletre vonatkozó javaslat, az, hogy a beruházási projektekről kelljen eh, tájékoztatni a bizottságot, eh, logikus és észszerű, hiszen ilyen módon tudjuk biztosítani a megfelelő energiaellátást az EU-ban. A módosítások, amelyeket benyújtottak, jobbítják, javítják a javaslatot. A célunk is az, hogy támogassuk a javaslatot. Szatori azt asszony, úgy tűnöm, nincs itt. De igen. Elnök asszony. valian asszony kiváló munkát végzett, és nagyon sok okos dolgot tartalmaz a jelentése. A rendelet kimondja, hogy adatokat, információkat kell szolgáltatni a bizottságnak, de garantálni kell ezeknek az adatoknak a biztonságát, a bizalmas kezelését. Másodszorban lehetővé kell tenni az adatok összevezetését regionális szinten is. Harmadsorban a notifikációnak egy gyakorlati célja kell, hogy legyen, és a bizottságnak nyújtott tájékoztatás kiegészítésül szolgál, a célja ennek pedig az, hogy az elemzés alapján a bizottság jobban tudjon kommunikálni az energetikai vállalatokkal és a tagállamokkal. Erre el is kötelezte magát a bizottság. Meg kell akadályoznunk az, hogy legyen megkettőződés legyen a nemzeti, tagállami eh, szabályozó hatóságok, eh, a vállalatok között. A tagállamoknak eh, kell gondoskodni, vagy kell elkészíteni az energiaellátás biztonságáról szóló terveket. Olyan esetekben, amikor az üzemeltetők úgy döntenek, hogy megváltoztatnak, módosítanak egy beruházási tervet, nos, ilyen esetektől eltekintve nem szabad, hogy legyen bármilyen szankcionálás. Végezetül az egyik bekezdésben szó van a tájékoztatás megfelelő időkon, időpontban történő megküldéséről. De sokszor a tervek nem valósulnak meg, ezért a tájékoztatás csak olyan projektektől kellene megküldeni, amelyek már megkapták az engedélyeket, és ahol megszületett a végső beruházási döntés. Köszönöm, Tikau asszony egy percben. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr, mindenek előtt gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a munkájáért. A Lisszaboni szerződés megerősíti az EU hatáskörét az energetika területén, az energiapolitikában. Válság esetén nyújtott szolidaritás alapvető fontosságú az energialátás biztonsága szempontjából a rendelet szerint tájékoztatni kell a bizottságot az energetikai beruházásokról, valamint a CCS-sel, a széndiokszid geológiai tárolásával kapcsolatos projektekről. A bizottság szeretné, ha jobban kihasználnák a meglévő kapacitásokat, és ha lennének megfelelő válaszok válsághelyzetekre. helyzetekre. A rendelet nem szabad, hogy az energetikai eh, vállalatokra újabb adminisztratív terheket eh, rójon. Az eh, európai vállalatok, amelyek harmadik országokban is beruháznak olyan projektekbe, amelyek közvetlenül kapcsolódnak tagállami hálózatokhoz, vagy azokat közvetlenül befolyásolják, szintén a rendelet hatájára kell, hogy tartozzanak Halmar úr. Nagyon sokat beszélünk a megőr energiaforrásokról, csökkenteni akarjuk a széndiokszid kibocsátást, még akkor is, hogyha az ember által okozott felmelegedés egyre inkább valószínűtlen. Hogyha a széndiokszid kibocsátást akarjuk csökkenteni, akkor az atomenergiát kell előtérbe helyeznünk, illetve a megújuló energiaforrásokat. Mi a megújuló energiaforrásokat választottuk, csak az atomenergia tudja megfelelő kapacitást előállítani. A szélfarmokra nem lehet támaszkodni az európai iparágak részéről. Energia hiányjal kell szembenéznünk az évtized végére, kivéve, hogyha nem kezdünk el megfelelő kapacitásokat kiépíteni, hiszen ha nem lesz se nukleáris energia, se pedig szénenergia, akkor nem lesz világítása a végén. Szonik úr, két percre. Az energia kérdése, az energiahálózatok kérdése kulcsfontosságú kérdések az európai gazdaság számára. Az energiabiztonság jelentőségét állandóan kiemelik, és ezt a fogalmat nagyon gyakran hangoztatják. A nyilatkozatok után azonban tetteket kell végrehajtanunk, és nagyon fontos a befektetések finanszírozása is. Az Exxon Mobil az egyik legnagyobb kőolaj társaság egy jelentése alapján egyre jobban nő a kereslet a kőolaj iránt. 35%-a fog nőni a kereslet a kőolaj után a gáz. A legfontosabb energiaforrás, ennek kereslete 88 a fog nőni egyre nagyobb az igény a földgáz iránt, és ez azt jelenti, hogy függőséget okozhat ez a port tekintetében, 70%-os lehet ez. Ezen előrelépések miatt stratégiai kérdésként kell kezelni ezt. Nagyon nehéz bizonyos projektek esetében befektetőket találni, csak az EU támogatásával lehet a befektetések folytatását lehetővé tenni. Prioritásként kell kezelni azokat a projekteket, amelyek határokon átnyúlóak, és az új technológiák is nagyon hasznosak e- ezeknél a projekteknél. Ezen projekteknél az ellátási hálózatok közötti különbségeket csökkenteni lehet. Most pedig rátérünk a vita spontán felszólalás részére. Mindenkit arra kérek, hogy tényleg csak egy percben szóljon hozzá. Először Kelly úr fog hozzászólni. Ez egy nagyon fontos kérdés három okból, ugyanis egyre kevesebb a foszilis energiaforrás, a klímaváltozás, is megjelent, és nagyon fontos a harmadik pont is, a foszilis er, erőforrások főként instabil vagy diktatórikus rezsimektől érkeznek. Az egyik terület, ahol nagyon figyelnünk kell, ez a kutatás és innováció területe. Egy kicsit aggódok a megkettőződések miatt ezen a területen. Nemrégiben kiderült, hogy 45 különböző csoport foglalkozik a szalmonella baktériummal, hogyha valaki kapcsolatba kerül ezek, akkor csak remekedni lehet, hogy ugyanilyen sokan foglalkoznak a napenergiával is. Úgy gondolom, hogy megfelelő koordinációra van szükség. Köszönöm szépen, NCU úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének a jelentéshez, és szeretném hangsúlyozni azokat az aspektusokat, amelyek az energiainfrastruktúrákhoz kötődnek. Csak ezekkel lehet szembenézni a kihívásokkal. Be kell fektetnünk az új hálózatokba, amelyek képesek igazodni az újfajta energiaforrásokhoz ez elengedhetetlen ahhoz, hogy hozzájusson az, a népesség, illetve az ipar és az új energiaforrásokhoz. A regionális együttműködés de facto létezik, de ezt erősíteni kell egyértelmű szabályokkal. A tagállamoknak szolidárisnak kell lenniük egymással, több befektetésre van szükség az informatikai rendszerekbe, fel, felügyelni kell az olajtartalékokat a krízis idején, nagyon fontosak a befektetések az informatikai megoldások kapcsán. Ezek jó lehetőséget jelentenek egy alacsony kibocsátású gazdaság számára. Mikolásács úr. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. A Lisszaboni szerződés az Európai Unió szerepét növelte az energiapolitikában, és így jobban el lehet kerülni a nehézségeket, és meg lehet előzni a problémákat az energiaszektorban. Az információk nyújtása a befektetési projektek esetében hozzá fog járulni ahhoz, hogy azonosítani lehessen a hézagokat a kereslet kínálat között, és így jobban ki lehet alakítani egy közös politikát az energiaszektorban a szolidaritás, illetve a harmonizáció jegyében. Ezért úgy vélem, hogy szükséges az, hogy megfelelő információkat gyűjtsünk be a tervezett befektetésekről, hogy az Európai Unió informált, jól informált döntéseket tudjon meghozni. Elnök, köszönöm szépen, Szikiecki úr következik. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az energiaellátás garanciái prioritást jelentenek a tagállamok kormányai számára, de az egész európai közösség számára. Nagyon fontos itt az Európai Bizottság felelőssége, amelynek intézkedései által azt kell elérnie, hogy energiabiztonság alakuljon ki az Európai Unióban, és felügyelnie kell az európai energiapiac mechanizmusait. Ezen mechanizmusokhoz kell tartoznia a nagyon hatékony befektetések támogatásának is. Szükség van egy tanulmányra, amely megbízható adatokra alapul, és nem csak az aktuális állapotot kell felmérni, hanem a befektetési célokat is meg kell nézni, amely az energiállátás diversifikációjához vezethet. Az Európai Bizottság minden tagállamtól kap információt, és így ki tudja fejleszteni a lehető legjobb stratégiát Európa számára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Rübi úr, a következő. Elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr. Az egyik legfontosabb probléma az energiagazdálkodásban az energia tárolása. Szükség van tehát arra, hogy az ellátás biztonsága érdekében az energia tárolással kapcsolatban, különösen a megújuló energiák terén a kockázatokat, mint kihívást megoldjuk. Intelligens hálózatokat kell alakítani, amelyek az egyre több megújuló energia mellett egyre nagyobb esélyt biztosítanak arra, hogy az energiát hatékonyabban a környezetnek megfelelően alakítsunk. alakítsuk. A, ház, a háztartásokban is fontos megfelelő, intelligens fogyasztómérőkkel a háztartások energiaköltségét is csökkenteni. Pont a hatékonyság fokozása lesz a jövőben fontos központi kérdés. Nem csak az energiatermelés, hanem az energiafogyasztás terén különösen köszönöm. Köszönöm, és akkor most visszatérnénk a biztos úrhoz. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm igen értékes, javító szándékú javaslataikat. A bizottság mindent megtesz azért, hogy javaslataikból minél többet bevegyen a rendelet végső változatába és azokat a tagállamok figyelembe is vegyék. A bizottság a tervezett célkitűzések komplexitásának tudatában van. Javaslatáik, ahogy önök is jelezték, csak a tagállamok szintjén agregált adatokkal érhetők el. Ez, az eredményeket tehát úgy kell összekapcsolni, hogy egyes vállalatokra és vállalati politikára ne lehessen visszavenőlegesen következtetni. Nagyon fontos tehát, hogy akkor, amikor egy ágazatban csak egy nemzeti szinten működő vállalat van, szintén biztosítható legyen ez. Az olajgáz és szén termelési kapacitásokról is szóltak, nem szeretném elhallgatni azt, hogy a tagállamok a vonatkozó javaslatot nem szívesen fogadták, de öt éven belül a kapacitások felülvizsgálatát el kell, hogy végezzék. Függetlenül a ezzel eltérő jogfelfogásról a, biztosíthatom azt, hogy a bizottság egy széles körű vitát fog az infrastruktúrára vonatkozóan elindítani. Ehhez új infrastruktúrális és szolidaritási eszközöket is ki fog alakítani. A transzeurópai energiahálózatok után következő eszköz erre lehetőséget ad, ugyanúgy, mint az a jelentés, amely a, az energiahelyreállítási programra vonatkozik majd. Köszönöm szépen, biztos úr, végül pedig Váli asszonynak adom meg két percre a szót az előadónak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm önnek is, Öttinger biztos úr, a kollégáknak pedig a hozzászólást, amelyek nagyon érdekesek voltak. Néhány szót szeretnék csak összességében következtetéseimként elmondani. Először is hangsúlyozni kívánom még egyszer azt, hogy az intézkedések természetesen nem szabad, hogy beavatkozzanak a piacra. A piacban nem szabad elfelejtenünk, hogy a piac gyengeségeit akarjuk csak korrigálni, enyhíteni. Nem szabad egyéb szabályokat felváltanunk, nem szabad kimerítő információkat követelni, hiszen vannak más statisztikák, a, releváns, a relevancia mértéket fontos figyelembe vennünk, egyébként elveszük a, elveszik az adatoknak a használhatósága. Végül pedig, ha megengedik, elmondanám, Lena kollégámnak is már jeleztem, hogy remélem, remélni tudom csak, hogy az agregált adatok valóban hozzásegítenek majd a rendeletet követően arra, hogy az energia kérdésekben a közérdekét tudjuk erősíteni. Köszönöm, kedves kollégák, és elnök asszony. Köszönöm, ezzel a vitát lezárom. A szavazásra holnap 11 óra 30-kor, tehát csütörtökön kerül sor. A következő napi rendi pontunk Manka úr jelentése a parlament 2010-es költségvetési előirányzatainak módosítása.